Good morning, colleagues. Um, welcome. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit, remélem jól telt a nyár. Úgyhogy most kezdjük azzal, hogy elfogadjuk a napi rendtervezetünket, és hogyha nincs kifogás ellen, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Először is a mai nyelvi kiosztás. Sajnos máltai, horvát, kelt és dán nyelven nem elérhető a tolmácsolás. És most pedig szeretném a koordinátorok döntését rábólintani a 205-ös szabály értelmében. Az ECR részéről Viszitán úr lesz a jelentéstevő az Unió és az Izland közötti megállapodás kiegészítő szabályaival kapcsolatban. Diaz de Mera úr lesz a Schengeni joganyag és a vízinformációs rendszer bizonyos rendelkezésének végrehajtásával kapcsolatban Bulgáriában és Romániában. Az egyszer részéről Dalton úr lesz a jelentéstevője az ECRIS módosított javaslatnak, Tudom, hogy kilenckor nagyon fontos dolgunk lesz, ami nagy érdeklődésre tett számot, de kérem, hogy maradjunk csendben. Köszönöm. Sargentini asszony lesz a jelentéstevője a jogalkotási és elkezdeményezési jelentésnek a magyarországi helyzettel kapcsolatban a 2017. május 17-i parlamenti eh, állásfoglalásnak megfelelően. Aztán Skripek úr lesz az ECR részéről az elektronikus útdíjrendszerekkel kapcsolatos jelentésnek a, a jelentéstevője, úgyhogy kérdezem, hogy elfogadjuk-e ezeket az ajánlásokat. Koordinátorok részéről igen. Nos, a delegált és végrehajtási aktusokkal kapcsolatban augusztus 24-én kapott meg a parlament egy végrehajtási határozat tervezetet, a belső biztonsági alap munkaprogramjával kapcsolatban. Ugye ez az a pénzügyi eszköz, amely a rendőri, illetve bűnüldözési és válságkezelési ügyekben tud pénzügyi segítséget nyújtani. E, az ezt szabályozó alaprendelet az 514-2014-es, augusztus 24-én tettük, hoztunk egy határidőt, és hogyha valakinek van kifogás ezzel ellen, akkor kérem a kedves tagokat, hogy 8, a szeptember 8-áig tájékoztas erről a titkárságunkat, és végezetül szeretnék emlékeztetni arra, hogy elektronikus szavazásra kerül sor, tehát kérem, hogy mindenkinél legyen ott a szavazókártyája. 2017. március 9 és március 27-i ülések jegyzőkönyveit, ha nincs kifogás ellenük, akkor elfogadottnak tekintem. is. akkor ezzel elértünk a négyes napirendű pontunkhoz, ami a legutóbbi németországi fejle, legyarországi fejlemények és azok jogállamiságra gyakorolt hatása. Szeretettel köszöntöm Franz Timmermans urat, a bizottság első alelnökét, és mielőtt átadnám neki a szót, szeretném összefoglalni, hogy mi is történt idáig. Július 16-án a bizottság ajánlást adott ki a lengyelországi jogállamisági helyzettel kapcsolatban, amely a korábban 2016-ban kiadott két ajánlást egészíti ki. Ahogy tudják, kedves kollégák, június, január 13-án tavaly adott indított útjára párbeszédet a bizottság a lengyelországi jogállamisággal kapcsolatban különös tekintettel az alkotmánybíróság összetételére, illetően az alkotmánybíróság által hozott határozatok nem kihirdetését illetően, illetve az Alkotmánybíróságra vonatkozó törvény felülvizsgálatával kapcsolatban. 2016. június 1-én a bizottság elfogadott egy véleményt, amelyben formálisan és hivatalosan is értékelte a lengyelországi helyzetet, és július 27-én fogadott el majd december 21-én jogállamisággal kapcsolatos ajánlást, amelyet ez a mostani július 26-ai egészít ki. Ahogy ezt tudjuk, ebben komoly súlyos aggodalmakat fogalmaz meg a bizottság, meg azzal kapcsolatban, hogy mennyire független az a, a bírósági rendszer, illetve hatalmi ágak elvállásával kapcsolatban. Megvizsgálja azt is, hogy, hogy a menny milyen mértékben fogadták meg a hatóságok a, illetve a Lengyelország mennyire, milyen mértékben fogadta meg ezeket az ajánlásokat, és új lépéseket javasolt a lengyel hatóságoknak. Egy hónapot adott az új bizottsági ajánlás Lengyelországnak arra, hogy ezekre reagáljon. A Libel Szakbizottság nevében Szeretném átadni a szót Franz Timmermanszónak, a bizottság első alelnökének, hogy tárja elünk és mutassa be a bizottsági javaslatot. Tehát először meghallgatjuk Timmermansolat, majd pedig eszmecsére kerül sor ebben a témában. És most emlékeztetni kell, hogy a 206-os szabály értelmében járunk el, és látom, hogy sok nem libe szakbizottsági tag is jelen van, és először a szakbizottsági tagoknak adom meg a szót, majd azoknak, akik nem tagjai szakbizottságoknak. Tehát kérem, hogy jelen, jelezze az, aki hozzá ki, kíván szólni. A sorrend az lesz, hogy Timmermans úr hozzászólása után össze a koordinátorok szólhatnak, majd a Libé szakbizottsági tagok, és utána bárki, aki nem tagja a szakbizottságunknak. És azt is szeretném kérni, hogy majd a végén válaszoljon Alenlik úr a feltett kérdésekre és elhangzottakra. Másfél óránk van erre a napi rendi pontra, ami nagyon soknak tűnik, de tudom, hogy nem az kötött az időnk, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a két perces hozzászólási időket. Úgyhogy már most kezdjék el, kedves kollégák, jelezni, hogyha szólni kívánnak, hogy a titkárság ezt feljegyezhesse. Úgyhogy, Franz, megadnám a szót. Tessék parancsolni. We spoke uh, about... Köszönöm szépen, amikor legutóbb erről a témáról beszéltünk, ez március 22-én volt ma. Friss információkkal szeretnék szolgálni arról, hogy mi történt azóta. a lengyel parlament négy törvényt fogadott el az igazságszolgáltatási iskolával kapcsolatosan, a legfelsőbb bírósággal kapcsolatosan és egyéb témákban július végén a bizottság megállapította gondos elemzés után, hogy ez a négy törvény súlyos negatív hatással volna az igazságszolgáltatás függetlenségére, és növelné az eh, a jogállamisággal szemben jelentkező rendszer szintű kockázatot. A négy eh, közül kettő törvényt Duda elnök eh, megvétózott, de kettőt közülük aláírt, és a másik kettőnek sem biztos a sorsa. A harmadik ajánlás július 26-án született, és ez kiegészíti a, a korábbiakat, a bizottság súlyos aggájait fogalmazza meg a lengyel igazságszolgáltatási reform terveivel kapcsolatosan. A lengyel hatóságokat felszólítja, hogy állítsák helyre az alkotmánybíróság legitimitását és függetlenségét, ahogyan ezt az alkotmány megfogalmazza Lengyelországban, és felkéri a bizottság a lengyel hatóságokat, hogy egy hónapon belül oldják meg a helyzetet. Július 28-án a bizottság elindította egy kötelezettségszegélyesi e eljárást Lengyel Lengyelországgal szemben, a jogállamiság megsértésével szemben, illetve ezzel a témával kapcsolatban. Itt is egy hónapos határidőt kapott Lengyelország. A bizottság felvázolta a jogállamisággal kapcsolatos aggájait, elemeztük, meghatároztuk, ajánlásokat tettünk, és, és figyelmeztetéseket, illetve az szokásos bíróságokkal kapcsolatosan elindítottunk egy kötelezettségszegési eljárást. Hogy kiegészítsem a képet, el kell mondanom, hogy a lengyel kormány nem hagyja végre az átmeneti intézkedéseket, amelyeket az Európai Bíróság adott ki egy erdészeti ügyben, illetve a médiakoncentrációval kapcsolatosan. Jurova és Tyson biztosok közösen a lengyel hatóságoknak levelet küldtek, amelyben a bírózottság aggályait fogalmazzák meg. A különböző, mert eltérő az a nyugdíjkorhatárnok és férfiak számára. Lengyelország az egyetlen EU tagállam, amely e, az ellenkező irányba halad, mint a többi tagállam, ahol e, közelebb hozzák ezeket az e, időpontokat. A lengyel kormány kétszer kért tisztázást az aggájainkkal kapcsolatosan, ezt meg is tettük, részletes választ adtunk és a lengyel kormány válaszait még mindig elemezzük. A sajtó nyilatkozatokból az derül ki, hogy konkrét intézkedéseket nem terveznek a lengyelek a bizottság agájával kapcsolatosan. Elemzésünkben egyébként elemezni részletesen, vizsgálni fogjuk az indoklást, amit a lengyel kormánytól kaptunk. A bizottság kollégiuma is vizsgálni fogja az ügyet, illetve a tanács elé is visszük. Általánosan a következőket állapítottuk meg. Nagyon sokat fogalma- foglalkoztunk aggájaink megfogalmazásával, és megtettük ezt a lehető legrészletesebben. Az aggájainkat megosztottuk a Velencei Bizottsággal, az Európa Tanácssal, az ENSZ-el, és egyeztettünk igazságügyi jogászi szervezetekkel, civil szervezetekkel. Május 16-án volt az első részletes tanácskozás az általános ügyek tanácsában. Ott megalapítottuk, hogy a jogállamiság az EU intézmények közös gondja és közös érdeke, illetve a tagállamokkal közös érdeke erőfeszítéseket kell tenni az ügy megoldására. A tagállamok felhívták a lengyel kormányt, hogy indítsa újra a párbeszédet a bizottsággal, hogy megoldjuk a függőben levő kérdéseket, és az általános ügyek tanácsát tájékoztassa a fejleményekről. Közben megkértem a meghívtam a lengyel minisztereket, hogy egyeztessenek Brüsszelben ezekről az ügyekről velem, hivatalosan nem válaszoltak, de a sajtóban az jelent meg, hogy a külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy nem éri meg eljönni Brüsszelbe ebben az ügyben. De mi továbbra is nyitottak vagyunk, hogyha eszükbe jut és szeretnének velünk egyeztetni, akkor itt leszünk. A parlament, az Európai Parlament közvetlenül megválasztott testület, ezért nagyon fontos eh, szerepe van, és a jövőben is fontos szerepe lesz az ilyen ügyekben. A parlament alapvető szerepet tölt be, nevezetesen, hogy ez közös európai értékeket biztosítsa, a jogállamiság ezek között, az első között szerepel. A lengyel kormány többször egyeteművé tette, hogy ezeket az agályokat nem fogadja el, és az hírvivőt próbálták megtámadni, a bizottságot támadták, és a bizottság jogosultságát, létjogosultságát vonták eh, kérdőre, vagy kérdőjelezték meg. Nem az a szándékunk, hogy eh, a hetedik cikket kelljen alkalmazni, vagy szankciókat vessünk ki. Valós, konstruktív párbeszédet szeretnénk, hogy a lengyelországi jogállamisági helyzettel kapcsolatosan megoldást találtunk, de azt is leszögeztük, hogy eltökéltek vagyunk, minden eszközt használni fogunk, ami rendelkezésünkre áll, hiszen mi vagyunk a szerződések őrei, hogyha erre szükség lesz. A párbeszédre továbbá is nyitottak vagyunk, és arra, hogy építő megoldást találjunk. Ugyanakkor a bizottságon belül, illetve a tagállamokkal, a tanácsban és önökkel itt a parlamentben egyeztetnünk kell az újonnan kialakult helyzetről. Azért nem akarjuk feladni ezt az ügyet, mert eh, erre két alapvető okunk van. Egy, önmagában a jogállamiság eh, fontos érték. Ez határozza meg, hogy kik vagyunk, ez határozza meg európai identitásunkat. A jogállamiságon alapuló demokrácia, így határozzuk meg önmagunkat. Másodszor, ez kapcsolódik ahhoz is, ahogyan működik az Európai Unió. Először is a belső piac működése, csak akkor biztosítható, hogyha a kormányok között, a gazdasági szereplők, az állam polgárok között kölcsönös bizalom alakul ki, és bíznak abban, hogy ha valamilyen konfliktus keletkezik, akkor egyelőek vagyunk a törvény előtt, és független bíróság dönthet az ügyünkben. A tagállami bíróságok, európai bíróságok közvetlenül az EU jogot alkalmazzák, és az Európai Bírósághoz is közvetlen hozzáférésük van az igazságszolgáltatás eh, nem működik, hogyha ez a közvetlen hozzáférés megakad, mert eh, a politika beavatkozik, és egy eh, szűrőt állít be a két szint közé. Így az egész Európai Uniós rendszer működése forog kockán. Mindenhol biztosítanunk kell, hogy az tagállami bírók EU bírónak is számítanak, hogyha az pártközpontból betelefonálhatnak a bíróságra, hogy így vagy úgy kell dönteni, akkor azért elég komoly problémával állunk szemben. A tagállami bírók működése a tagállami együttműködésen is alapul a belésigazságügyi kérdésekben, illetve a tagállami bírósági döntése kölcsönös elismerése, és nagyon fontos pillére ennek, illetve a Brüsszel egy rendelet, valamint az, az európai elfogadási parancs alkalmazása. Nyilván a megválasztott kormányok szabad kezet kapnak az igazságszolgáltatási reformok bevezetésében. Nem ezt kérdőjelezzük meg, ezt a jogot. Viszont továbbra is fenntartjuk, hogy az igazságügyi reformban tiszteletben kell tartani a jogállamiságot. Ez alapvető érték, ezt minden tagállam elfogadta, amikor az EU-hoz csatlakoztak, amikor aláírták az európai szerződéseket és megerősítették azokat. Az Európai Unió minden állampolgára rendelkezik azzal a joggal, hogy a független igazságszolgáltatáshoz forduljon, amely politikai beavatkozástól mentes. A következő lépések szempontjából nagyon érdekelne minket, hogy a lengyel kormány hogyan vélekedik erről. Ez fontos érték minden tagállam és EU intézmény számára. Szeretnék a miniszterek tanácsában is erről tanácskozni, és szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, különösen ennek a szakbizottságnak, hogy folyamatosan erőfeszítést tesznek a jogállamiság fenntartására, biztosítására, és hogy nyomon követik a lengyelországi helyzetet. Köszönöm szépen! Thank you, First Vice President. Köszönöm szépen, alelnök úr! Minden egyes jelenlévő képviselő szeretne hozzászólni, ami végül is érthető. Kérek mindenkit, hogy röviden és összefogottan szóljon hozzá. Kettő percet tudok mindenkinek adni. Először is a koordinátorokat kérem meg, hogy szóljanak hozzá, nekik is két percük van. Utána pedig meghallgatjuk a koordinátorok után a alelnök úr válaszait, és utána következnek a többiek. A nem libés képviselőket is természetesen felvettük a listára, tehát mindenki rajta van a listán, most pedig lezárnám a listát. Metzola asszony az első a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Timmermans úr, köszönöm, hogy ellátogatott ide a mai napon. Szeretném hangsúlyozni, hogy aggasztó a helyzet Lengyelországban, nem ez az első alkalom, hogy ebben az országban a jogállamiság helyzetét tárgyaljuk, nyilván nem is, lesz, nem is ez lesz az utolsó alkalom. Máltán úgy nőttem fel, hogy Lengyelországról az a benyomásom alakult ki, hogy a Solidarnost, illetve második János Pál tevékenysége reményt ad a világnak, Kérdés az, hogy vajon mi lesz ebből annak a forradalomnak a gyermekei, remélem, hogy ezt a lángot sosem látják majd ki aludni, ebben reménykedünk. Nos, én nem vagyok lengyel, de én is európai vagyok, mint a lengyelek, ugyanazok, ugyanazok a határaink, ugyanaz a piacunk, és természetesen ugyanazok az értékeink. Az Európai Uniónak ki kell állnia ezek, ezen értékek mellett, az igazságszolgáltatás függetlensége mellett, a jogállamiság mellett. A bizottságnak igaza volt, helyesen fogadta el ezeket az ajánlásokat Lengyelország tekintetében. Nagyon fontos, kiálljunk az értékeink mellett, és kiálljunk a lengyel emberek mellett. Tudom, hogy a lengyel hatóság vitatja, hogy vajon a bizottságnak joga van-e van-e hatásköre arra, hogy a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségét megkérdőjelezze. Azzal érvelnek, hogy, hogy Brüsszel beleavatkozik a lengyel belügyekbe. Nos, ez egy nagyon veszélyes, populista és természetesen jogilag helytelen érvelés. A bizottságnak fel kell lépnie, amikor veszélyben van a jogállamiság, de ahogy említettük, még nem értek véget ezek a fenyegetések, a jogállamot élő vehetőségek, veszélyek Lengyelországban, és tudjuk, hogy az elnök, a lengyel elnök megvétózta a jogszabály, a elfogadandó jogszabályokat a tüntetések után, de nem tudjuk, mi fog ezután következni. Két jogszabálytervezetet már kihirdettek Lengyelországban a, a bíró képző iskolával kapcsolatban. Nos, Remélem, hogy a lengyel hatóságok a bizottság fellépésére kooperatív, együttműködő módon válaszolnak, és mindenképpen el kell, el kell eh, érnünk azt, hogy a lengyelek is ugyanígy eh, vélekedjenek az értékeinkről, mint mi. Zippel asszony, köszönöm szépen! Mióta létrehoztuk az Európai Uniót, abból az ebből indultunk ki, hogy természetesen az összes tagállam egyértelműen követik majd értékeinket és szabályainkat, az irányelveket, a rendeleteket követni fogják, hiszen ezeket együtt hoztuk létre, és az, és az alapszabályban, az alap szabályokban foglaltakat is nyilvánvalóan követik majd. Ez magától értetődőnek tűnt. Így aztán a, arra az esetre nem igazán készültünk föl, hogy mi történik akkor, ha mégsem így történik. Eszközeink nem túlságosan erőteljesek. Maguk a lengyel polgárok is elmondták azt, hogy nem elégségesek ezek az eszközeink, de mit tehetünk? Mit tehetünk akkor, amikor a saját szabályainkat nem követik a tagállamok, azok a szabályok, amelyeket a tagállamok is, azokat a szabályokat, amiket a tagállamok is aláírtak? Indíthatunk egy kötelezettségszegési eljárást, de ez hosszú ideig tart, amíg ennek a végére érünk, addig a dolgok megváltozhatnak. Aztán ott van a hetes cikkünk, de nagyon sokáig a hetes cikkről úgy gondolkodtunk, mint egy rendkívül veszélyes eszköz. Tehát sokan úgy érzik, hogy a kezünk meg van kötve, és nem tudunk túlságosan hatékonyan fellépni. Az első lépésnek mindig az kell, az kell hogy legyen, hogy barátságos tanácsot adunk a szoban forgó kormánynak, jelezzük számunkra, hogy a demokráciát, illetve a jogállamiságot veszélybe sodorták. De idáig még nem sikerült arra rá döbbennünk, hogy mi a legjobb megoldás, hogy lehet a lehető legjobban felép ilyen esetekben. Hogyha nem vagyunk sikeresek, akkor azt hiszem, hogy el kéne érni azt valahogyan, hogy más módszereink is legyenek, és ne kelljen eltelni hónapoknak, éveknek addig, amíg föl tudunk lépni. Jurek úr következik az ECR-től. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr utalt az európai értékekre, de nem mondta el azt alelnök úr, arra nem utalt, hogy a Gdanszki a Gdanszki események, a nagy Gdanszki sztrájk 37. évfordulóját érjük, éljük meg most, ma. Ezek a hajógyári munkások nyitották meg Kelet-Európa felé a szabadság lehetőségét. Most pedig, ha megengedik, az anyanyelvemben szeretném folytatni. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen mindenkinek meg lehet a saját véleménye, és tudom, hogy az ellenzék ön támogatja a elnök úr, még egy díjjal is kitüntette önt az ellenzék, de nagyon fontos az, hogy a jogszabályok betartásával lépjen fel az Európai Bizottság. Az Európai Bizottságnak joga van ahhoz, hogy Lengyelországot, a Csehköztársaságot, Magyarországot, Hollandiát vagy bárki mást vádolja azzal, hogy bizonyos értékeket, amelyek a kettes cikkben foglaltak, nem tart tiszteletben. Nem meg kell várni azt, hogy a tanács mit mond erről. Mást nem tehetnek. Az Európai Bizottságnak tiszteletben kell tartani az, hogy a tagállamokban, a tagállamok között ebben a kérdésben nincs egyhangúság, tehát a lengyel vádakkal kapcsolatban nincs egyhangúság. Ott van Magyarország is, Magyarországot is tiszteletben kell tartani, a lengyel alkotmányt is tiszteletben kell tartani. Nem mondható tehát el az, hogy például a női jogok esetében, vagy a, vagy a nyugdíjak esetében diszkriminációról van szó. Ugyanakkor szeretnék meg, ugyanakkor szeretnék megvédeni az Alkotmánybíróságot. 2010-ben kimondta az Alkotmánybíróság, hogy a korai nyugdíjhoz való jog, alkotmányos jog, tehát ez a női jogok tiszteletben tartását is jelenti. Kérem, tartsák tiszteletben a lengyel alkotmányt, ne használják fel ellenünk a jogot. A marxizmusnak a vége. A marxizmus gondolkodott úgy a jogról, hogy ez a hatalom kezében lévő eszköz. Nem szeretnénk ide visszatérni. Köszönöm. Grisbeck mondja a következő koordinátor. Si, <coughs> Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, nagyon általános jellegű megjegyzéseim lennének, hiszen a kollégáim is nyilván elmondják majd a véleményüket a lengyel helyzettel kapcsolatban, elmondják azt, hogy mi miatt aggódnak, miben reménykednek. Elmondják majd a véleményüket az elmúlt hetek eseményeivel kapcsolatban. Megköszönöm Timmermans úrnak, hogy ellátogatott ide a Libébe a mai délelőtt. Ez is mutatja, hogy az európaiak mennyire aggódnak ebben a témában. És azt gondolom, hogy egy konstruktív, intelligens párbeszédet kell létrehoznunk, megoldásokat kell találni. A bizottságnak van egy nagyon komoly missziója, küldetése, mégpedig az, hogy őrködjön azon, hogy az alapszerződés betartják, betartsák a tagállamok, ennél fogva nagyon fontos az, hogy komolyan vegye a bizottság ezt a feladatát, tehát az értékeink mellett kiálljon. Az elmúlt hetekben Timmermans úr említette is, a bizottság hangot adott aggodalmainak, félelmeinek, élt a szerződésben foglalt eszközökkel a bizottság. Bronislav Geremeket szeretném most említeni, aki nagyon szomorú lenne, ha látná, hogy mi történik most, hogy hogy lép fel a lengyel kormány. Egyfajta elszánt harcról van szó, Úgy tűnik, hogy itt a, arról azt gondolhatják a lengyel kormány részéről, hogy mi a, az európaiak, mi az ő reformjaikkal nem értünk együtt. Nem erről van szó, van, nem erről van szó, nem akarunk egymással licitálni, nem. Minden egyes európai polgár esetében nagyon aggasztónak látjuk azt, hogyha nem valósul meg környezetükben a jogállamiság alapfeltétele. Azt kell tehát elérni, tisztelt alelnök úr, hogy a jogállamiság feltételeit minden európai polgár számára tudjuk biztosítani. Köszönöm. Spinelli asszony következik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy teljes mértékben egyetértek az Európai Bizottság ajánlásaival, kezdeményezésével. Néhány kérdést szeretnék feltenni. Az első egy olyan témára vonatkozik, ami szerintem valójában egy félreértés azzal kapcsolatban, hogy milyen is az Európai Unió természete. Ez a bővítés kapcsán merült fel. Láthattuk, hogy Lengyelország, a lengyel kormány hogyan reagált a bizottság ajánlására hétfőn. A kormány válasza gyakorlatilag abban áll, hogy az igazságügyi reform megfelel a szociális elvárásoknak, hiszen az évek során Lengyelországban ezek a szociális elvárások a nemzeti identitáshoz igazodtak. Azt hiszem, itt van a félreértés. Az alkotmányos demokrácia, ami az Európai Unióban létezik, és amely feltétele a belépésnek, most ennek az alapja a jogállamiság. A jogállam nem közérdek, nem egy, nem egy absztrakt érték, nem, ez egy normarendszer, és ebben léteznek, ebben van értelme a szociális elvárásoknak is. Ez tehát egy nagyon komoly félreértés, ezt tisztázni kell. Még egy második kérdésem is lenne ez is ehhez a félreértéshez kapcsolódik. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottságnak szándékában áll-e a visegrádi csoporttal felvenni a kapcsolatot, és és világosabban elmagyarázni, hogy pontosan mi is a szándék. A harmadik kérdésem, ez az utolsó. Ön szerint a hetes cikk elégséges eszköze, elrettentő eszköze nincs meg a többség. Tehát nincs elég ország ahhoz, hogy ezt a cikket aktiváljuk. Ön szerint mi lenne a legalkalmasabb eszköz? Vagy milyen egyéb eszközök lehetnének? Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen aktívak ebben a témában, amely az egész Európai Unió számára fontos, nem csak Lengyelország szempontjából. Köszönöm. And for the Greens, Judith Sargentini, please. És akkor most Sargentini uh, asszony nevében. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a kollégáimnak, aki emlékeztetett bennünket a szolidaritási uh, felkelés évfordulójára. Reményt adott ez az esemény, fontos esemény volt ez, nem csak Kelet-Európában, nem a nyugat számára is nagyon fontos esemény volt, amely valódi változásokat hozott, hívott életre. Biztos úr, teljesen egyetértek az a helyzet értékelésével, az elutasítás a bíróságok tekintetében egyedülálló. Az, hogy a menekülteket a csecsen menekülteket visszaküldjük a belarusz határa, ez is egyedülálló. Az újságírók fenyegetése, börtönnel való fenyegetése, mondván, hogy helytelenek a cikkeik, ez nagyon aggasztó jel. Tehát a kérdés az, hogy ez egy rendszeres, rendszer szintű visszalépés a jogállamiságtól. Na, úgy tűnik, hogy ez a helyzet. A kérdés tehát az, hogy a párbeszéd elegendő-e, és egyáltalán van párbeszéd, hiszen um, két ember kell a párbeszédhez. Hogyha csak mi akarunk leülni és beszélni, és meg, megpróbálunk olyan hangulatot teremteni, hogy akarjanak velünk leülni és beszélni, kérdezem, hogy ez elége. Juncker elnök úr is emlegette a, a hetedik cikket. Nem hiszem, hogy még minden lapunkat kiterítettük. Azt hiszem, hogy a beszédre való idő elmúlt, lejárt, és ezt meg kell értenünk, hogy nincs több időnk, és a rendelkezésünkre álló időt is rosszul használtunk, és akkor most Wimberg asszony következik, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, nos, sokat hallottunk ma ebben a kérdésben, és azt kérdezem, hogy merre is tartunk? A bizottság ajánlásai észszerűek, de nyomást gyakorolnak azzal, a nyomást gyakorolnak ilyen módon Lengyelországra, azt gondolom, hogy a lengyel problémákat a lengyeleknek kell Lengyelországban megoldani. Tehát azt kérdezem, hol van, az a, hol van a határ? Túl messzire mentünk, és egyetértek a korábbi lengyel hozzászólóval. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Ahogy az első úr is jelezte, halandó meghallgatni mindenkit, hiszen úgy tűnik, hogy a hozzászólók nagyon fegyelmezetten betartják a hozzászólási időket, úgyhogy most meghallgatunk mindenkit, és utána válaszol az elnök úr. És akkor most Barbara kolléganőnk következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Nem mindenki tudja azt, hogy az Európai Parlament 2000 5-ben úgy döntött, hogy augusztus 31-e Szolidaritás és Szabadság napja, amelyről megemléke, amelyel megemlékezzünk Lengyelország eseményekről, amelyek a szabadság irányába vezettek. Tehát ez fontos nap nem csak Lengyelország, hanem Európa számára is. És ez a nyár bebizonyította, hogy a társadalom szabad akar lenni, és támogatja a szolidaritás eszméjét. És ez mutatja, hogy az európai értékek mellett a lengyelek továbbra is elkötelezettek. Több tízezren vonultak az utcákra Európ, szerte Európában a független igazságszolgáltatásért. Nem a nyugdíjak, nem a munkájuk miatt, hanem ez a sok ember azért vonult az utcákra, az azért tette, hogy tiltakozzanak azok a változások ellen, amelyek a lengyel demokráciát fenyegetik. Nem akarjuk, hogy ez csak valami kirakat demokrácia legyen. De a lengyel kormány nem adja be derekát, és nem tud konstruktívan megoldási javaslatot letenni. Nem fogadta el a meghívást Brüsszelbe sem, hogy beszéljenek a kérdésről. Na most mindezekre gondolva, nem gondolja elnök úr, hogy Kaczynski, Jaroszláv Kaczynski, hiszen az ő ötlete volt, hogy így mod, reformálják meg az igazságszolgáltatást. Nem gondolja, hogy az unióvakhoz fűződő viszonyáról szól, hogy nem lehet, hogy hatékonyabb lenne személyesen találkozni Kaczynski úrral? Több eredményt hozna, szerintem. Köszönöm. Bóni úr következik. Lengyelül fogok szólni. Nos, ma ünnepeljük az augusztus 31-i eseményeket ö, ö, ünnepeljük, és azt a Lech köpi szembe a lengyel kormány, aki nek nagyon fontos szerepe volt a demokrácia és szabadság kiépítésében Lengyelországban. Szabadság és a demokrácia manapság már csak aféle szentelt víz, és kirúg, és helyette ki ebrudaltatjuk magunkat Európából. Köszönöm szépen elnök úrnak az, ezt az objektív értékelést, amely a lengyel jogállamisággal kapcsolatos veszélyt jeleni, és nem van egyedül ezzel a véleménnyel nincs egyedül ezzel a véleménnyel, lengyelek milliói értenek egyet, és azok az a tízezrek, akik júliusban az utcára vonultak, szintén egyet értenek önnel. Nagyon sok fiatal kívánta megvédeni a bírák és az igazságszolgáltatás füllen, függetlenségét, fény láncokat szerveztek nagyvárosokban, de kisvárosokban is csatlakoztak ez a kezdeményezéshez. Hogyan kíván eljárni a lengyel válaszok fényében azzal kapcsolatban, hogy a, ami 2015-ben történt, amikor az alkotmánybíróságot megfosztották a függetlenségétől, hiszen enélkül ne, nem lehet alkotmányossági vizsgálat sem független. Következő kérdés, hogyan reagál arra a válaszra, amit a külügyminiszter adott, amely alássa az Európai Bizottság kompetenciáját abban, hogy biztosítsa bármely országban az jogállamiságot. Gondolja, hogy további lépéseket fog tenni a bizottság, és eljut a dolog az Európai Bíróságra, annak érdekében, hogy olyan eljárás induljon, amely megszüntesse ezt a jogsértést, a rendes bíróságok szervezetéről szóló törvény okán. A szolidaritás idején mindig azt kiabáltuk, hogy nincs szabadság szolidaritás nélkül, és most azt kiabáljuk, nincs szabadság jogállamiság nélkül. Köszönöm szépen!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 akik sokat hangsúlyoztuk, hogy 2008 óta nem feltétlenül gazdasági válságról van szó, hanem politikai bizalmi válságról, értékválságról, és sokan elmondtuk, hogy a nacionalizmus, a reakcionista nacionalizmus visszatérése megerősítése kerül olyan választási rendszerekkel is, mint például Lengyelország esetében. Az európai építkezést összetartó értékek elleni támadás az, hogy a politikát támadják, mint hogyha a jogállamiság nem politikai kérdés volna. A másik pedig az önmagát áldozatként feltüntető kormányok stratégiája, amikor ott van az Velencei Bizottság, az Európa Tanács és sok független szervezet, amelyek szintén erre mutatnak rá, hogy a lengyelországi reformok sora ellentmond az Európai Unió alapvető értékeinek, és azt az illiberális demokráciát építi, amely teljesen ellentmond a mi értékeinknek. Ezért úgy gondolom, hogy végig kell menni az úton, eh, az eh, kötelezettségszegési eljárást eh, ismerjük. A hetedik cikk pedig nagyon nehezen használható ki, mert nagyon sok eljárási akadály hárul elébe. Nem elég az kötelezettségi szegési eljárás, hanem a hetedik cikket is aktiválni kell, mert az Unió egészében tapasztaljuk az ilyesfajta regresszív, reakcionista reformok terjedését, amelyek ellentmondanak az európai értékeknek. Erre a legjobb példa a lengyelországi helyzet. Wikström asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm Timmermans úr, hogy ilyen fáradhatatlanul próbál megoldást találni. A magunk részéről világos az üzenet. a lengyel kormány megtett mindent az igazságszolgáltatás és az alapvető emberi jogok érvényesülése ellen tenni, ezért közösen a bizottsággal világosá kell tennünk, hogy végigvisszük ezt a harcot. mivel a kormány feladta értékeinket, és minden, ami számunkra fontos, az ellen lép fel amikor az emberi jogokat kérdőjelezik meg, a, általában az irodalomhoz fordulok. és most Gombrovictól szeretnék idézni valamit. No trust in faith, doctrines, ideology. Nem hiszek doktrinákban, ideológiákban, intézményekben, csak a saját lábamon állhatok, de én lengyel vagyok, Lengyelországban éltem, a lengyelség határozta meg a személyiségemet, és egy olyan helyre jutottam, ahol már nem a lengyelségem számított, hanem az emberségem. És úgy gondolom, hogy ez az ilyen gondolatokon kell elgondolkoznunk a lengyelországi helyzettel kapcsolatosan. Mi az, ami emberi, mik az emberi értékek, és mi ebben a szakbizottságban, a bizottsággal együtt mindent meg fogunk tenni ennek, érdeté, ennek érdekében, és győzni fogunk. Köszönöm szépen, Engel úr! Köszönöm, Claude. Számomra az a legérdekesebb ebben, hogy az európaiak és az Európai Parlament a szolidaritás, a szolidárnost különböző vívmányai mindig is tiszteljük, a mostani lengyel kormány pedig csak akkor tiszteli a szolidaritás eredményeit, hogyha éppen a saját terveit támasztja alá. A jelenlegi lengyel, lengyel hatóságok a mandátumukra hivatkozva kérdőjelezik meg ezeket az értékeket. 50 százalékos részvételer, 37 százalékos többséggel győzött a választásokon a jelenlegi lengyel kormány, tehát a választók egyhatoda szavazott rájuk, és szerintem nem jogos a fennmaradó 5 hatodot arra kényszeríteni, hogy az ő játékszabályok szerint játszanak. Magyarországgal ugyanez volt a helyzet, egy dolog kivételével, hogy a magyarok legalább úgy tesznek, mint hogyha együttműködnének velünk, amikor éppen arról tájékoztatjuk őket, hogy hol lépték át a határt. A lengyel kormány már ezzel sem törődik, a látszattal sem törődik, és a nagy probléma, hogy a párbeszédet így nem lehet folytatni. Szerintem a párbeszéd lehetőségeit, eszközeit már kimerítettük, vagyis már csak egy dolog maradt hátra. Én tudom, hogy a hetedik cikk alkalmazása nagyon nehéz, de ha, ha nem tudjuk ezt az utolsó eszközünket kihasználni, akkor fel is adhatjuk ezeket a vitákat Lengyelországgal, Magyarországgal vagy bárki mással, mert nem lehet minket komolyan venni, de a komolyságunkat meg kell tartanunk, ezért egy választásunk marad, a hetedik cikk aktiválása, és kérem, hogy ezt a tanácsban indítványozzák. A bizottság erre biztosan reagál majd a hetedik cikkel kapcsolatosan. Bejenhauser úr, tessék. Pozíció. Úgy gondolom, hogy a bizottság álláspontja figyelemre méltó, hiszen a szerződések őrzőjeként lép fel, és ez nagyon helyes, nagyon pozitív. Teljesen világos, egyet, egy, egy támogatni való tárgyilagos álláspont. A lengyel kormány egy alternatív univerzumban él, és úgy gondoljuk, hogy a, az illiberalizmus elleni küzdelem nagyon fontos, és ennek nem Lengyel ország utcáin kell zajlania. Nagyon sajnálatos, hogy valaki teljesen mást lát, mint, és teljesen másról beszél, mint amiről kellene. És arról van szó, hogy hogy minden tagállam része az európai jogrendszernek, hogy van egy közös joganyagunk, és a kopenhágai kritériumok is aminek meg kellett felelni. Éppen ezek is azt támasztják alá, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem muszáj törődnünk azzal, hogy mi történik Lengyelországban. Európának nagyon meghatározó része, komoly része. Lengyelország nélkül csonka Európáról beszélnék. Nagyon fontos, hogy a lengyelek, a lengyel kormány meghallgasson a az utcára vonuló emberekre, és maradjon Európa része, és éppen ezért üdvözlöm azt az álláspontot, hogy próbáljunk meg velük beszélni, hogy az, hogy meghívták őket Brüsszelbe, ez nagyon üdvözlendő, de ugye vannak olyan helyzetek, amikor a másik fél elutasítja a párbeszédet. De azt is meg kell mondanunk világosan, hogy mi az, mi az a pont, ahonnan már nincs visszaút. És azt hiszem, hogy ez a pont, ezt a pontot lassan elérjük, és éppen ezért kell előhúznunk az, a hetes cikk kártyáját. Természetesen e, ez figyelmeztető jel, ami most zajlik Lengyelországban, hogy mi következhet más tagországban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Timmermans úr, hogy ilyen elkötelezetten küzd ebben az ügyben. A beszédét is nagyon nagyra értékelem. Örülök, hogy ennyire átlátja a helyzetet és a lengyel nép mentalitását. Számomra nagyon fontos azt is megérteni, hogy a lengyel helyzet mennyire agasztó, és ez már nyáron és jellemző volt. A lengyel kormány büszke vagyok arra, hogy a lengyel kormány a visegrádi együttműködés részese. Én eddig elleneztem a szankciókat a lengyel kormányjal szemben, de most, amikor a szolidaritásról beszélünk és 1980-ról, a lengyel kormány kollégáim számára elmondanám, hogy én az akkori Csehszlovákiában éltem. Augusztus 23-án 1968-ban a lengyel katonák vonultak be Csehszlovákiába, és lőttek az hétköznapi emberekre. ünnepelhetjük 1980-t, de az 1968-as események nem ünneplésre méltóak, mert hogyha elveszítjük az e- demokratikus elveket, és szem előtt évesztjük ezeket, és lemondunk a párbeszéd lehetőségéről, akkor kialakul az a helyzet, hogy a lengyel kormány lemond a demokratikus elvekről. Guillaume asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Timmermans úr, köszönöm, hogy fellép ebben a kérdésben. Sokan elmondták, hogy mennyire fontos az, hogy Európában kiálljunk a jogállamiság mellett, annak ellenére, hogy ez nyilvánvalóan nehézségekbe ütközik. Sok kollégámmal egyetértek, azzal kapcsolatban is, hogy mire számíthatunk, illetve hogy milyen veszélyekkel fenyeget ez az egész helyzet. És szeretném a parlament nevében megköszönni önnek a lelnök úr, hogy kiáll a jogállamiság mellett. Lenne néhány általános észrevételem. Nemrégiben jártam Lengyelországban, és hát mégis civil társadalomról is beszélhetünk, de alapvetően a lengyelek véleményére nagyon odafigyeltem, ők, ők nagyon támogatják az Európai Uniót, az európai elképzeléseket, egyértelműen Európa pártiak. Aztán ugye vannak bizonyos intézményes eszkö, intézményi eszközeink, az, a lengyelek viszont ugye Európa barátok, úgyhogy szerintem ez irányban kéne őket megcélozni, tehát ilyen típusú üzeneteket kéne nekik továbbítani. Köszönöm, Intfeld asszony. Köszönöm, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, örülök annak, amit elmondott, és még jobban örülök annak, hogyha fellép a bizottság, és Lengyelországban végre helyreállhatna jogállamiság. Fel kell lépnünk, nem csak az ügyben, hogy az egész Európai Unióban megvalósuljon a jogállamiság, hanem az ügy, amiatt is föl kell lépnünk, hogy megmaradjon a szava hihetőségünk a világban. A szerződés kettes cikkében eh, le van írva feketén-fehéren, hogy az Európai Uniónak van hatásköre abban, hogy fellépjen én esetekben. Lengyelország ezt alá is írta. Ez az első igazi tartalommal rendelkező cikk az alapszerződésben, minden más ezután jön. Itt nem arról van csupán szó tehát, hogy érvényt szerezzünk a szerződésnek, hanem arról is, hogy a lengyel személyek, a lengyel emberek jogait meg kell védenünk, hiszen ezeket a jogokat jelenleg sárba tiporják. Judith Sargentini a menekültek kérdését is felelevenítette, vagy az erdőkivágások, de itt másról is szóval női jogok, sajtójogok, civil szervezetek jogai, a tudományos élet jogai, stb. stb. De egyértelműen szisztematikusan a jogállamiság alapelveit nem tartják tiszteletben. Remélem, hogy a hetes cikket aktiválja majd a bizottság, de ehhez az is kell, hogy egy határozatot hozzanak létre. Nekünk a parlamentnek is egy állásfoglalást ki kell adnunk, nekünk a parlamentnek kötelességünket teljesítenünk kell. Nos, a amikor Haider Ausztriában pártjával együtt hatalomra lépett, akkor is felmerült a hetes cikk. Remélem, hogy nem a válság helyzet kiállítás, kialakulása miatt, hanem objektív okoknál fogva egy megfelelő állásfoglalás sikerül majd az Európai Parlamentnek kidolgozni, és természetesen támogatjuk ön, alelnök úr. Gomes asszony következik. Köszönöm szépen. Én Portugáliából származom. Portugália eddig még nem sértette meg a jogállamiságot, de fenyegetés érte Portugáliát, mert egy, egy rendeletet nem tudott betartani, de csak kérvésem volt, hogy nem tudott betartani, és azóta kiderült egyébként, hogy ez a rendelet nem volt megalapozott. Most viszont arról beszélünk, hogy az EU-ban a jogállamiságot, a jogállamiság alapértékeit megsértik. Több területen is igazságszolgáltatás függetlensége, a női jogok, erről beszélünk, kérem szépen, amikor itt a, a nők és férfiak egyenlőségéről van szó, avagy a menekültek jogai, Hogyha Magyarországgal kapcsolatban a bizottság erőteljesebben lép föl, akkor ez mind nem történt volna meg Lengyelországban. Először ugyanis a magyar ügy bontakozott ki. Az jó, hogy a bizottság végre fellép Lengyelország esetében. Nem csak a hetes cikkre van szükség, hanem arra, hogy a bizottság bátor legyen, akár a struktúrális alapokat is vissza lehet tartani. Lengyelország ugyanis szépen kapott a struktúrális alapokból, ennek meg volt az oka. De ha a jogállamiságot nem tartják tiszteletben, akkor vissza kell tartani ezeket az alapokat, struktúrális alapokat, amíg nem rendeződnek a viszonyok. Remélem meg lesz a bátorsága a bizottságnak arra, hogy ezt megtegye, és remélem támogatást is kap ehhez, mert nem csupán Lengyelországról van itt szó, ezt a kollégák is elmondtak, hanem a jogállamiságról, az alapelvekről, amelyek az egész EU-ban érvényesek kell, hogy legyenek, és azokról a férfiakról és nőkről van szó, akik Gdanskban a Szolidárnosztjal együtt fölemelték a szavukat. Velük együtt kell valamit tennünk. Köszönöm szépen, Jezek úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azoknak a kollégáknak szeretnék válaszolni, akik arról beszéltek, hogy túlzott nyomás helyezkedik Lengyelországra. Nos, Lengyelország is aláírta a Lisszaboni szerződést, és ebből bizonyos kötelességek adódnak, hogyha a szabályokat nem tartják be, akkor bizony, akkor visz, bizony eh, valamit tenni kell, föl kell lépni az Európai Bizottságnak, az Európai Bizottság pontosan ezt teszi, a kötelességét teljesíti, ez nyilván nem boldogít eh, igazán senkit, hiszen más fontosabb ügyeink is lennének, de nem egy kizárólag lengyel kérdésről van szó, hiszen közös értékeink, közös szabályaink vannak. De ahogy az alelnök úr is elmondta, a lengyel bíróságok olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek az egész EU-ra vonatkoznak. Van egy egységes piacunk, úgyhogy a dolgokat egyértelműen kell kezelni, és ennél fogva is nagyon fontos az, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége biztosítva legyen Lengyelországban. Hallottunk arról is, hogy a lengyel kormány nem igazán vágyik arra, hogy hivatalos párbeszédbe elegyedjen az Európai Bizottsággal. Úgyhogy itt egy hivatalos folyamatról van szó. Talán az lenne a legjobb, hogyha a lengyel partnereinkkel szorosabb kapcsolatot építenénk ki, és más módon, ha lehet, ezt a problémát megoldjuk. Köszönöm szépen, Lunacseg asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Timmermans elnök úrnak köszönetet mondani azért a munkáját, amit eddig ő és a bizottság végzett. A lengyel népnek pedig gratulálok, hiszen már nagyon sokat tettek, bátran felléptek azóta, hogy 1980-ban elindultak ezek a folyamatok. A Gdanszi események szimbólumok, szimbólummá váltak Európa szerte, és a szabadság iránti vágy, a jogállamiságra való vágyakozás, a sajtó és az igazságszolgáltatás szabadsága iránti vágy akkoriban nagyon népszerű volt, és mindenki figyelte és reménykedett a lengyelországi eseményekben. És most is szabadságról és a szabadságjogokról van szó. Lengyelek milliói, akik idén nyáron az utcára mentek, ők is azt követelik, hogy e, európai szolidaritást követelnek. És ahogy ezt hallottuk, lengyel és európai értékek vannak veszély, veszélyben. A jogállamiság, ami a szabadság alapját adja. A ö, jogrendszer és az igazságszolgáltatás függetlensége van veszélyben, ahogy ezt hallottuk. Timmermans alelnök úrtól világosan szeretném hallani, hogy ez itt szisztematikus megsértése az európai jognak, az európai értékeknek és a jogállamiságnak. A, lengyel, a lengyelek, pontosabban a lengyel kormány pedig ezt ezzel nem értenek egyet. Ugye hallottuk, hogy az ha nem érvényesül az igazságszolgáltatás függetlensége, akkor a közös piacunk sem tud működni. És itt más kérdések is felmerülnek. Elnök úr, alelnök úr, ha a bizottság most nem indítja el a hetes cikk szerinti eljárást, akkor eljátszuk a szavahihetőségünket ebben a közös unióban. Házon belül is, és a világ szemében is, akik ránk néznek, és a, a, azt várják tőlünk, hogy, hogy amit tőlük elvárunk, azt magunk a házatáján érvényesítsük először. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, alelnök úr, amit ugye hallottuk, hogy politikailag semlegesek vagyunk, amikor a jogállamiságról van szó. Azt gondolom, hogy ezt itt, itt legyünk világosan, mondja meg világosan, hogy mit akar ön és a bizottság. Hónapok óta befolyásolják a lengyel közvéleményt, megpróbálják az ellenzéket támogatni. És ezzel pedig a lengyel nép többségi akarat ellen lépnek fel. Nem emlékszem arra, hogy nem lett, ne lett volna demokratikus az a választás, amelyel, amelyel ez a kormány a helyére került. Hiszen Lengyelországban szabad demokratikus választások voltak, ahol függetlenül indulhattak a, a, a pártok. Most akkor mondja meg, hogy mit akar igazán, vajon szint, hogy önnek arról van szó, hogy ö, Európában egy monokultúrát szeretnének, az európai kultúrát, a lengyel kultúrát is tönkretenni, és, és az, hogy ha más a lengyel kormány migrációs politikája, nem osztja sem a bizottságét, sem Európában másoknak sem tetszik, mert nem azt csinálják, amit ők szeretnének. Tehát vannak még Európában országok, amelyek ö, ö, szabadok, amelyek szuverének, ahol az emberek többségi akarata érvényesül. És ez a helyzet Lengyelországban, és ez szerződés ö, szegésnek minősül? Nem, beavatkoznak Lengyelország életébe, és ezzel szemben, Németországgal szemben Lengyelország egy szabad, szuverén állam, és azt tehet, amit akarna, és ezt a nép szabadon dönthet a saját jövőjéről. Köszönöm. good to hear a spectrum of views. Mindig nagyon jó, ha az ember széles körű ellentétes véleményeket is hall. Most csak szeretném jelezni, hogy 206-os szabad szabály értelmében a nem libe szakbizottsági tagok is hozzászólhatnak, és hogy de hogy az alelnök úrnak, első alelnök úrnak megfelelő ideje legyen válaszolni, akkor tisztelettel kérem a nem libe képviselő ö, hölgyeket és urakat, akkor hogy szorítkozzanak egy percre. Ö, mert, ha, mert ellenkező esetben nem lesz időnk arra, hogy az elnök úr válaszoljon az elhangzottakra és a kérdésekre. Úgyhogy kérem, hogy Cseneki úr lesz az első, szorítkozzon egy percre, ha kérhetném. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolgot szeretnék mondani. 2008-ban az Európai Bizottság, amikor lengyel bírák kérdésére válaszolt, azt mondta, hogy nem akar beavatkozni a lengyel igazságszolgáltatás belső ügyeibe. Most ennek az ellenkezőjét teszik. Ez nem kettős mérce? Szeretném elmondani, hogy a sok uniós országban, akik itt ülnek, itt képviselnek kollégák, akik előttem szóltak, vannak hasonló, pontosan ugyanilyen pontosan ugyanilyen megoldásokat alkalmaznak, mint amelyeket a lengyel kormány most kíván elfogadni. És végezetül az az érzésem, hogy ebben a teremben nem tényekkel érvelünk, hanem mindenféle legendákkal operálunk a lengyel helyzettel kapcsolatban. És végezetül nem hiszem, hogy jogállamiságról beszélünk Lengyelországban, hanem arról, hogy nem akarjuk befogadni a migránsokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy melyek a társadalmi elvárások Lengyelországban. Természetesen a munka és jó fizetés, szabadság és biztonság. Az emberek 80%-a Lengyelországban tudja, hogy az uniós tagság és az uniós a NATO tagság az előfeltétele annak, hogy egy jó, tisztességes, normális életük legyen. A kormányunk konfliktusos utat választja. És itt a függetlenségről van szó. Arról, hogy az intellektuális hozzájárulásunk ahhoz a folyamathoz, hogy a világ és Európa alakuljon, haladjon. Szeretném, hogyha ebben ö, megbecsült partner lehetne Németország. Szeretném, hogyha az Európa intézmények kompetenciát tisztelni, és ne felejtsük el, hogy a Lisszaboni szerződést aláírta és ratifikálta a most kormányzó párt az előző ciklusa idején. És ami pedig a szankciókat illeti. Nem az egyhatodot büntetjük, aki megszavazta ezt a kormányt, hanem a másik öthatodot is, aki az unió része akar lenni. Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmét. Jogállamiság van Lengyelországban, és esküszöm nem értem, hogy miért próbálnak egy a Lengyelországnak az európai ságát megkérdőjelezni. Mire alapozták, a, milyen értékekre alapították az uniót? a keresztény értékekre most emlékeztet arra, hogy János, második János Pál pápa mit mondott, hogy Európának szüksége van Lengyelországra, a szolidaritásról beszél. Emlékeztetnék, biztos úr, arra, hogy a szolidaritás unióját eltemette a balti tenger. Nem láttunk szolidaritást, és változást akarnak az igazságszolgáltatásban a gyerek, és tudja miért? Azért, mert a jelenlegi rendszer ö, ö, nem volt elég erős, hogy fellépjen egy gyengék érdekében. Azok, akik, akiket kilakoltattak az otthonukból, mert az, a, egy más kormány idején, a polgári platform idején ö, gyerekek Németországban a gyámügyi hivatalokban, és itt nem tudtuk megvédeni ezeket a gyerekeket, és most azt mondja, hogy amit mond, azzal a balosokat támogatja, és a szocialistákat. Eddig nagyon fegyelmezettek voltunk, kedves kollégák, maradjunk is azok. Azért engedtem meg a non tagoknak a hozzászólást, mert azzal, hogy egy percre szorítkoznak, ha nem teszik, akkor, akkor ennek ennyi lesz a vége. Tehát Karszki úr következik. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez ennek a vitának az igazságról kellene szólni, és éppen azért nem értem Timmermans úr beszédét hogyha az igazságszolgáltatás reformáról beszélünk, akkor egy dolgot azért tisztán kell látni. Nem kínáltak olyan megoldást, ami, amit ne alkalmazna más uniós tagország. Egyszerűen olyan megoldásokat alkalmazunk, amelyeket Európa szerte már, már mások is használnak. És azt mondja, hogy nem akarja, hogy a, a pártközpontból utasítsák telefonon a bírákat? Lehet, hogy Tusk úrral kellene beszélnie, hiszen ő tudna mesélni arról, hogy mi volt akkor, amikor ő volt a miniszterelnök. Ebben az időben volt egy újságíró, aki Tusk úr szülővárosában ból felhívta ezt a bírát azzal, hogy a megbízásából telefonál, és egy bizonyos ügyben kívánt irányítani, és rábólintott a bíró, elfogadta. Tehát ez, e, erre hallgatunk most? Elnök? Engel úr. Elnök úr, nagyon sajnálom, de most már kezdek tiltakozni az ellen, hogy, hogy mindenféle anekdota uh, hallgassunk meg nem libe tagoktól, mert ez most már, most már, most már csak ilyen anekdotázásba fullad. Köszönöm, elnök úr. Elnök. Köszönöm szépen, egy kicsit egyet értek ezzel. Még öt nem libe képviselő kért uh, szót, uh, de minden esetre azt gondolom, hogy a 206-os szabály esetében nek megfelelően rugalmasak voltunk, de öt másik felszólalónak már nem tudom megadni. Elnézést, azért ennek ellenére hozzászólhatnék? Nem, ha hallott, figyelt arra, amit mondtam, még öt ö, tagkért, nem tagkért hozzászólást, ezt már nem tudom engedni, hiszen így nem marad idő az elnök úr válaszára. Köszönöm szépen, elnök úr. Okay, is everyone listening to what I said? Nem tudom, hogy mindenki figyeli-e, hogy mit, eh, modu, mit mondtam. A lényeg, hogy hallgassuk meg az első alelnököt. Kérem, hogy csendesedjenek el. Um, I'm not, take, I'm not taking your point of order. Nem, nem tudok ügyrendi felszólalásokat elfogadni. Tessék, alelnök úr. Itt ülök a ülés eleje óta. Nem értem, hogy miért nem tudom, miért nem eng- annak engem szóhoz jutni. Jöreg úr, a 26-os cikket az előbb említettem. Kérem, hogy csendes legyenek el, és hallgassuk meg az alelnök urat. Köszönöm, elnök úr! 1980-ban diák voltam, nagyon jól emlékszem, hogy Lech Valensa ott állt és kiállt az európai értékekért. A 80-as években először diák voltam, aztán katona, és úgy gondoltuk, hogy Európa jövőképe, Európa elképzelése örök, ezt nem lehet megtörni, és a stabilitás mindenkinek a célja. A Karta 77 és a szolidaritás az Európa, az egységes Európa álmát ébren, életben tartotta. Lehet, hogy nélkül Európa most is megosztott volna másként, hiszen függetlenül attól, hogy kivezeti Oroszországot, kivezette tegnap és kivezeti ma, ők a megosztott Európában érdekeltek most is, és a jövőben is. Mi az európai egységért küzdünk. Az egység alapja a közös értékek, az egység alapja az, a törvény, a jogállamiság és a törvény tisztelete, azoknak a szerződéseknek a tiszteletben tartása, amelyeket szuverén parlamentek írtak alá és ratifikáltak. Hogyha ezekben a szerződésekben elő van írva a bizottság kötelezettségeként, hogy biztosítsa a szerződések tiszteletben tartását azon kormányok, államok által, amelyek azokat aláírták, akkor a bizottság komolyan is fogja venni ezt a kötelezettséget, még akkor is, hogyha sok nehézséget okoz ez politikai szempontból. I maintain that Poland today Továbbra is fenntartom, hogy a mai Lengyelország szuverénebb, szabadabb határai védettebbek, mint korábban évszázadokig. Talán az elmúlt ezer évben nem voltak olyan szabadok a lengyelek, hogy sorsukról döntsenek, mint most. Az európai térképen jobbra-balra lögdösték Lengyelországot, hogyha éppen eh, Németország volt erősebb, akkor eh, eh, keletre tolódott Lengyelország, hogyha éppen Oroszország volt erősebb, akkor nyugatra, 300 kilométerrel, és én nem tudom elfogadni, amikor úgy érvelnek, hogy a szuverenitást elvonja az Európai Unió Lengyelországból. Pont ellenkezőleg olyan szuverenitást ad az Európai Unió Lengyelországnak, amelyel évszázadok óta nem tudott élni, és ez mindenkinek jó, mindannyiunknak. Én azok közé tartozom, akik nem tudják elképzelni, hogy az Európai Unió sikeres lehet, anélkül, hogy Európa integrált része és jólétben élő része legyen Lengyelország. Európa jövőjéről, sorsáról beszélünk, nem csak Lengyelországról van itt most szó. Ezt háttérként muszáj volt elmondanom, én így látom a helyzetet, ennyire súlyos a helyzet. És aki azt mondja, hogy a bizottság tévedett és rossz, rossz úton indult el, emlékeztetném önöket, hogy pontosan ugyanúgy vélekedünk, mint a Velencei Bizottság például, amely azért végzett elemzést, mert az lengyel kormány erre felkérte. Megrendelte ezt az elemzést, aztán amikor úgy látták, hogy nem az ő céljukat szolgálja, akkor figyelmen kívül hagyták. Kérem, hogy értsék meg, hogy nem egyedül közdünk itt, kérem azt is értsék meg, és hagy fogalmazzam meg ezt még egyszer nagyon világosan. Amikor májusban a tanácsban szóba került ez az ügy, akkor eh, és ez, erről gyakran megfeledkeznek, a tagállamok nagy többsége a bizottság álláspontját eh, támogatta. Nincs itt egyedül a bizottság, a parlament eh, nagyon is egyértelmű álláspontot képviselt mindig is. A három intézmény mindent megtesz azért, hogy ezt a helyzetet megoldja Lengyelország. A lengyel kormány válaszait megkaptuk, és reagálni is fogunk rájuk de valamit el kell mondanom, mert ilyen kérdéseket vetettek fel. Ne fogadják el azt az érvet, hogy más tagállamoknak ugyanilyen megoldásaik vannak, majd a válaszainkban ezt ki fogjuk fejteni. Egyáltalán nem így van. Egyetlen olyan tagállam sincsen, ahol az igazságügyi miniszter egy bírót feltétel nélkül és kritériumok nélkül elbocsáthat vagy felvehet. amikor megcáfolnak egy állításunkat, kérem, hogy nézzék meg a szövegeket, nézzék meg a tényeket, amikor azt mondja, hogy valami nem igaz. Kiadtunk részletes ajánlásokat. A lengyel kormány két levelet intézett hozzánk nyáron, pontosítást kértek, mi azonnal megadtuk ezeket a pontosításokat Nézzük meg ezeket a szövegeket, ezek alapján folytassuk le ezt a vitát. Én nagyon érdekesnek, vagy inkább egy kicsit ironikusnak találom, hogy állandóan a tiszteletet követelik. Én úgy gondolom, hogy a tiszteletet mindig is megadtuk teljes mértékben, de nem volt, hogyha így fogalmazhatok, és finoman fogalmazok, nem volt igazából kölcsönös ez a tisztelet. Nyitottak vagyunk a párbeszéd, párbeszédre, én nem, engem nem érdekel, hogyha engem támadnak személyesen, engem butának minősítenek, vagy inkompetensnek. There comes a point. De eljön az a pont, ahol uh, döntenünk kell, uh, melyik úton indulunk el, azért a politikai nehézségek miatt hagyjuk el sikadni a kérdést, vagy pedig minden eszközt, ami rendelkezésünkre áll, kihasználunk. Én most itt azt mondhatom, ne értsük félre egymást, mi nem, fogunk, nem fogjuk feladni a politikai nehézségek miatt ezt az ügyet, mert olyan súlyos következményeket hordoz az EU, Európai Unió egészére nézve. A bizottság ezért a rendelkezésre álló minden eszköz ki fog használni azért, hogy megakadályozza a hatalmi ágak elválasztásának veszélyeztetését. Ez a válaszom és nagyon szeretnék egyértelműen fogalmazni. Nem csak a jogállamiság elvéről van szó, hanem az Európai Unió működéséről, annak minden aspektusában. Mindez azon nyugszik, hogy az igazságszolgáltatás független legyen, és a hatalmi ágak elválasztása egyértelmű legyen. Hogyha ez megkérdejeleződik, akkor nekünk közbe kell lépnünk, és meg kell akadályoznunk, hogy a tagállamok ezen az úton elinduljanak. Erről van most itt szó. És még egy dologban szeretnék nagyon őszinte lenni. Végső soron aki a lengyel nép sorsát meghatározhatja, az csak maga a lengyel nép, a lengyel állampolgárok. Mi ezt nem tehetjük meg, de valamit megtehetünk, és ez kötelezettségünk is. Az, hogy kimondjuk, hogy mi azon a véleményen vagyunk, hogy azok a szerződések, amelyeket me- aláírtak és megerősítettek a tagállamok, ezek most sérülnek, és ezt tudjuk, hogy így van, ki is kell mondanunk úgy gondolom, hogy a bizottság megszegné kötelezettségét, hogyha ezt nem mondaná ki. Az én kötelezettségem ezt megtenni, a bizottság kötelezettsége, és még hadd mondjam az egyetemesek kedvéért a következőket. Ez nem személyes ügy. Nem én a saját nevemben beszélek. Én amikor megszólalok, a bizottság nevében szólalok meg. A bizottság egységes frontot képvisel ebben az ügyben és sok tagállam gondolkodását összegzem itt most, és ha már itt vagyok, azt kell mondanom, hogy miután meghallgattam önöket, az a benyomásom, hogy az Európai Parlament többségének nevében is szólok. Köszönöm. Köszönöm szépen, alelnök úr a koordinátorok elé kerül majd ez a fontos ügy, majd folytatjuk ennek a tárgyalását, és köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm a bevezetőjét, köszönöm a válaszait. Tovább lépünk a napirendünk tárgyalásában. colleagues, um, if you're leaving, please leave quietly. We... Kedves kollégák, ha kimennek a teremből, akkor kérem ezt csendben tegyék, mert uh, van még dolgunk. Kérem, csöndben hagyják el a termet. Ügyrendi kérdés? Akkor Jurek úr gyorsan, gyorsan mondja, kérem szépen, egy perce van. Parancsolja. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja nie... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem az. Nem arról van szó, hogy megkérdelezném, hogy a libetagokon kívülnek joga van -e másnak is megadni a szót, vagy elvenni tőlük a szót, de azok, akik nem libetagok, és szót kértek, azoknak, azok esetében normális, azon meg is kapják a szót. Krasnodevski úr már az elülés elején kért szót, és nem kapott szót. Én úgy szóltam fel, mint Engel úr, Kérem egyenlő bánásmódban részesítse az összes képviselőt. Köszönöm szépen. Köszönöm Gyurek úr, Gyurek úr, és köszönöm, hogy én nyugodtan szólt hozzá. Öt nem libés képviselőnek adtam szót, szerintem ez megfelelő szám volt, és így megkap, így megfelelő ideig adhatta a válaszát a alelnök úr. Próbáltam nagy lelkül lenni, de köszönöm a véleményét. Kedves kollégák, folytassuk az ülést. Digitális kereskedelmi stratégia felé vezető útról fogok beszélni, ez nem egy túlságosan problémás téma. Hogyha mindenki kész, akkor ezt elkezdenénk. Marietje Schake ennek a kérdésnek az előadója, és az a döntés született, hogy mi véleményt írunk ebben a témában. Adatvédelem, adat megfelelőségi kérdések. Aktuális ez a jelentés, hiszen nem sokára Japánnal szabadkereskedelmi megállapodást fogunk tárgyalni tehát az elkereskedelmi kérdések igenis napirenden vannak. Angelike Mlinár a vélemény előadója, itt van a teremben. Angelika, ha gondolja, akkor kezdje meg a beszédét. Köszönöm szépen! Ezután, az élénk vita után most remélem egy kicsit mindenki lenyugszik, és komolyabb kérdésről beszélhetünk, vagy kevésbé problematikus kérdésről. A digitális kereskedelmi stratégiáról van szó. Ez minden európai vállalat számára nagyon fontos. 15 évvel ezelőtt ezek a, ez a típusú digitális kereskedelem még nem létezett, de most már az áru ö, forgalom ö, szempontjából ez egy nagyon komoly GDP forrás. Nos, ami az árukról illeti, az árukat illeti ezt a kérdést nagyjából megoldottunk, de most már nagyon sok digitális szolgáltatásról is beszélhetünk, ez a piaci részesedés 75%-a. A nemzetközi szabályoknak alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez. Ez egy megoldandó probléma. Itt az Európai Unióban mi az értékek közössége vagyunk, és ha lehet, akkor a lehető legmagasabb normát kell létrehozni. Nagyon fontos az, hogy az EU-s adatvédelmi és magánélethez való joggal kapcsolatos normákat betartsuk a harmadik országokkal kötött különböző kereskedelmi megállapodásokban, ebből nem adunk. Az adatok forgalmát szabadon enged, meg kell engedni, és nagyon fontos az, hogy a megfelelőségi döntéseket is, amelyeket már meghoztunk, ezeket is tiszteletben tartsuk, de a személyes adatok továbbítása alap szempontjában van két újabb könnyítés. A nem szükséges lokalizációs kérdések, kérésekkel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy a EU-s jogszabályok ilyen szabály, az EU-s szabályok harmadik országban való ö, lokalizációs kérdéseket megtagadhatnak, hogyha ez nem felel meg az EU-s normáknak. Az erre vonatkozó eszközöknek pedig meg kell felelni az EU-s előírásoknak. Nagyon fontos az, hogy az adatvédelem megfelelő minőségét népszerűsítsük, ugye ez alapvetően kíséri a digitális kereskedelmet. Az adatvédelmi felügyelet felé két kérdésem lenne, kérem, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre, ez talán mindenki számára hasznos lehet. Egy első kérdés. Önök szerint mi a legmagasabb, lehetséges legma, lehető legmagasabb szintje az adat védelemnek az ilyen típusú kereskedelmi megállapodásokban, illetve az adat megfelelőségről hogyan gondolkodik ilyen viszonylatban. Elnök, köszönöm szépen. jön következnek az árnyékjelentéstevők. Néppárti először a szó. Bradev. Azt Ön fogja helyettesíteni. Jó. Metzola asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, igen. Emil Radevet én fogom helyettesíteni, mert ő nem tudott eljönni. Radev úgy véli, hogy az internet, az új technológiák, a digitalizáció az élet minden területére hatással vannak a napi tevékenységeink, illetve a vállalkozási tevékenységre is hatással vannak. Az elmúlt években nagyon sok dolog megváltozott, és rendkívül nagy mértékű gazdasági növekedést lehet a digitális kereskedelemre visszavezetni. A kereskedelmi adat forgalom még a válság alatt is nőtt vannak olyan kereskedelmi szabályok, amelyek az új realitáson nem, nincsenek, nem alkalmazkodtak erre az új realitásra, és sok esetben nem legális célokból gyűjtenek adatokat. Nos, ez az európai vállalatoknak nem tesz jót. A néppárt a szabad kereskedelemhez való, a szabad piacokhoz való hozzáférést nagyon fontosnak tartja az európai gazdaság jövője szempontjából. Nagyon fontos az, hogy akadálymentesek legyenek, akadálymentes legyen az adat átvitel, ugyanakkor nagyon fontos adatvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Tehát olyan szabályokra van szükség, amelyek tükrözik a megváltozott valóságot a különböző nemzetközi fórumokon, illetve megfelelő normákat, megfelelő magas szintű védelmet is jelentenek. Ezért fontos az, hogy az Európai Unió a kereskedelmi partnerekkel, illetve egyéb nemzetközi intézményekkel úgy folytasson tárgyalásokat, hogy ezeket a szempontokat figyelembe veszi. Radev úr számít arra, hogy megfelelően konstruktívan tud majd együttműködni a jelentéstevő és a többi árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, Grappini asszony következik az SND-től. Köszönöm, szé- Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy helyes az, hogy a Liber szakbizottság erről a kérdésről véleményt ír. Ha megnézzük a szerződéseket, és hát ma délelőtt erről már elég sokat beszéltünk, tehát a szerződések alapján nem csak a legkevésbé fejlett országokat kell segítenünk, hanem a szociális és környezetvédelmi normákat is mindenképpen tiszteletbe kell tartani, illetve más szempontból is segítenünk kell a kereskedelmi partnereinket. Tehát nagyon örülök a véleménynek. A kereskedelmi szerződések, kereskedelmi politikánk nagyon erőteljes eszköz lehet az emberi jogok tiszteletben tartását sokban segítheti de ez csak akkor lehetséges, hogyha megfelelően átláthatóak, etikusak és méltányosak ezek a szerződések, és nem sodorják hátrányos helyzetbe az egyik partnert sem. Külpolitikánk szempontjából is nagyon fontos az, hogy a fejlesztési, fejlődési politikát komolyan vegyük. A nagy vállalatok a KKV-kra komoly nyomást gyakorolnak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ennek a saját kezdeményezési jelentésnek konkrét eredményeket kell majd felmutatni. remélem így lesz. Ezen próbálunk meg munkálkodni. A digitális forradalom új szempontokat vetett fel, például a személyes adatok kérdésében van a fogyasztóvédelemben, az EU-ban és az EU-n kívül is. A bizottságnak és a parlamentnek véleményem szerint azon kéne munkálkodnia, hogy az európai polgárok alapjogait tiszteletben tartják, tehát azt kell elérni, ezeket a jogokat tiszteletben tartsák, és gondolom mindennyian kapunk kérdéseket a választópolgárainktól erre a témára vonatkozóan. A digitális kereskedelemre, illetve a határon átnyúló adat átvitelre vagy adat forgalomra vonatkozóan megfelelő szabályokat kell létrehoznunk. De az időt nem tudjuk visszaforgatni, előre felé kell haladnunk, tehát fejlesztenünk kell a digitális kereskedelmet, a határon átnyúló kereskedelmet, de megfelelő védelmi lépéseknek kell ezt kísérni. És az is nagyon fontos, hogy partnereinkre is ugyanolyan szabályok vonatkozzanak. A TTIP-ről, a CETA-ról már sokszor beszéltünk, de minden egyes kereskedelmi megállapodásban ezeknek az elveknek meg kell jelennie. Szerintem az EU-nak előnyös lenne, hogyha megszületnének ezek a, ezek a kereskedelmi megállapodások, de a dömping, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat mindig gondot jelent, vagy a korrupció szegényebb országokban főleg, de úgy gondolom, hogy a kereskedelmi megállapodások végül is alkalmasak arra, hogy a korrupció, illetve a szegénység ellen felvegyük a harcot. Éppen ezért a szocialista frakcióval megpróbálunk minél jobb, minél jobb megállapodást létrehozni. Dalton úr következik az értő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az elvégzett munkát. Több minőségemben is ö, itt vagyok, nem csak a libei, hanem a, az IMCO ö, tag minőségemben is, de most a libe szempontjára koncentrálok. Üdvözöljük a bizottságnak azt a törekvését, hogy digitalizáljuk a nemzetközi kereskedelmet, ebben már lépések történtek, hatalmas területről beszélünk, és az Unió a legnagyobb exportőre a digitális szolgáltatásának támogatni kell az innovációt a digitális korban, és amit Grappini azt is mondott, hogy, hogy a kereskedelem mindenkit gazdagabbá tett, tesz nem csak a gazdag embereket, gazdag országokat gazdagabbá, hanem a szegény országokat is. És ezt, ezt jó kell csinálni. Az a legnagyobb kihívást, hogy hogyan lehet az adatvédelmi szempontokat érvényesíteni a világon szerte, de úgy, hogy ez ne akadályozza a kereskedelmet. Azt gondolom, hogy senki nem javasol ezzel ellentétes dolgot. Ezt muszáj biztosítani az, az adatok szabad áramlását, hiszen ez elengedhetetlen a digitális kereskedelemhez. Mindenki, akivel beszéltem, mindenki azt mondja, hogy a szabad kereskedelmi megállapodások nem a megfelelő, igazán megfelelő módjai annak, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Már csak azért, mert ezek köbevésődnek, és utána nagyon nehéz megváltoztatni. Tehát, hogyha a jogszabályok változnak, E, bizonyos pontokkal kapcsolatban, akkor nagyon nehéz ezeken módosítani. Tehát úgy gondoljuk az ECR-ben, hogy a megfelelőségi megállapodások lennének a megoldások, ugyanúgy, mint a az, az Egyesült Államokkal, illetve a Japánnal kötendő megállapodás is. Éppen ezért arra szeretnénk ösztönözni a bizottságot, hogy ezekre a fajta megállapodásokra koncentráljon ö, szerte a világban, és így érvényesülnek a Libel Szakbizottság szempontjára is, hiszen ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy az adatvédelem akadálya lesz nem tarifális jellegű kereskedelmi akadályként. És ez negatívan érinteni mind a fogyasztókat, mind a vállalkozásokat Európában. Azt gondolom, hogy a bizottság ezen már elindult egy úton, dolgozott rajta, és várom a jelentést, illetve a további munkát az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen. A zöldek képviseletében a Lamber úr. Nos, köszönöm szépen. Csatlakozom az elhangzottakhoz, az adatvédelemmel kapcsolatban általában, illetve digitális kereskedelemmel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy alapelveket kell lefektetni, hogy hogyan akarjuk ezt a kérdést kezelni, milyen megközelítéssel, persze tudva arra is, hogy nem csak kétoldalú kereskedelmi megállapodásokról beszélünk, hanem a, a WTO-ról is szó van, és az uniónak kell, hogy legyen álláspontja, hogyan kívánjuk, milyen, hogy kívánjuk megközelíteni ezt. Inkább legyünk proaktívak, mint hogy mások javaslataira reagáljunk. Hiszen nyilvánvalóan vannak eltérő vélemények ezzel kapcsolatban. Hogy például ha nézzük azt a kérdést, hogy hogyan ö, legyen a, az adatvédelem kérdése, az uniónak alapértelmezésben más a hozzáállása, mint az Egyesült Államoknak, hiszen nálunk ez egy alapvető jog. Éppen ezért teljes mértékben egyetértek Dalton úrral, hogy számunkra nem a nem a kereskedő megállapodások a megfelelő helyek, hiszen ez egy alapvető jog, hanem azt kellene elérnünk, hogy más országok, harmadik országok emelkedjenek fel a mi adatvédelmi szintünkre, tehát hogy ne szabadkereskedelmi kérdésként kezeljük, hanem közös tárgyalásos úton elért közös standardokról, szabványokról, normákról tudjunk beszélni, függetlenül ezektől az megállapodásoktól. A TISA, illetve a, a TTIP-el kapcsolatos eszmecserében, hogy a megfelelőségi határozatoknak kell jönni először, és ha ezeket nem tudjuk elérni, akkor ezekkel a kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatban mindig kell lennie egy horizontális záradéknak a személyes adatok védelméről, amit nem kötünk semmihez, és akkor így meg ki tudunk állni a személyes adatok védelme mellett, és ezt tudjuk biztosítani. De arról is gondoskodnunk kell, hogy az adatlokalizálással kapcsolatos rendelkezések más partnerországokban is bekerüljenek ebbe a GATS szabályok értelmében ezek a normák, például az adatvédelmi normák, ne használják más célokra, csak adatvédelmi célokra. Vagy legalábbis ne más céllal. Minden esetben, ha nincs adatvédelmi megfelelőségi döntés, akkor kell, hogy legyen egy horizontális záradék, amivel ezt biztosítatjuk. Azt gondolom, hogy ez nem különösebben vitás kérdés, hiszen ezzel kapcsolatban már születtek határozatok, illetve állásfoglalások, de szeretném hangsúlyozni újra, hogy fontos, hogy világos legyen a, a tárgyaló partnereink felé az álláspontunk, és meg is értsék azt. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Anna Gomez. Nos, ne legyünk naívak. Ne gondoljuk azt, hogy a kereskedelem az szép és jó, és mindenkihez eljutnak ennek áldásos hatásai. Ha nem tisztességes kereskedelemről beszélünk, akkor a gazdagokat fogja tovább ö, gazdagítani és elszegényíteni a, szegényebbek, a szegényeket. És akkor felejtsük már ezt a butaságot, hogy a kereskedelemben minden szép és jó. A mi dolgunk az, hogy szabályokat hozzunk, hogy tisztességes legyen, fel legyen mindenki számára, beleértve az uniót is. És ebben a tekintetben szeretném elmondani, hogy egyetértek, hogy az adatvédelem nem csak hogy alapvető jog, hanem elengedhetetlen a tranzakciók biztonsága szempontjából. Tehát ha tényleg támogatni akarjuk a kereskedelmet, akkor oda kell figyelnünk az adatvédelemre, hiszen nem lesz bizalom kereskedelmi tranzakciók iránt. Tehát egy alapvető eszköz a kezünkben, nem csak mint ö, alapvető jog, mint nekünk az Unióban. Nekünk ez egy alapvető jog, más nem így gondolja. Például az amerikaiak. De a kérdésem a jelentéstevő felé, illetve a bizottság felé, hogy ez pedig a következő. Beszélhetünk a digitális kereskedelem támogatásáról, elősegítéséről, hiszen gyakorlatilag most már egyre inkább ennek a korát éljük. Ha figyelmünk kívül hagyjuk továbbra is a pénzmosás veszélyét, ami, amelyet a digitális kereskedelem elősegít, a tisztességes adózás, ugye az uniós államok számára amelyek nyitottak, nyitottá válnak a digitális kereskedelem által. Tehát muszáj, hogy legyenek megfelelő védő elemek. Például itt van a virtuális pénz nem, hiszen vannak, a, vannak az, a, az észt elnökségben, ugye nagyon fontos, hogy ugye mondják, hogy jaj, de szép és jó, hogy nekünk öm, öm, digitális fizetőeszközünk lesz. Hát de könyörgöm, mi ez, ha nem a pénzmosás elősegítése, az adó szabályok alól való kivutás, ha ezt nem szabályozzuk? Hát ha, mi erről a véleményünk? Dughatjuk továbbra is homokba a fejünket, hogyha tényleg a digitális kereskedelmet akarjuk, vagy egyáltalán tisztességes módon akarjuk a kereskedelmet támogatni? Köszönöm szépen, Anna. 11-kor szavazás lesz, úgyhogy most az EDP-kre nézek. Az EDP-es képviselőjét hallgatjuk meg. Lim úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdéssel kapcsolatban először is úgy gondoljuk, hogy a, az európai polgárok jogát jobban kellene védeni azzal, hogy kimaradunk ezekből a kereskedelmi megállapodásokból, kereskedelmi tárgyalásokból. 2016-ban Juncker elnök úr azt mondta, hogy, hogy az adatvédelem, mint alapvető jog, az nem tárgyalási alap, erről nem tárgyalunk hogyha a kereskedelmi megállapodásokba ezt beépítjük, ha horizontális szabályt nem hozunk arra, hogy az uniós adatvédelmi keretet teljes mértékben tiszteletben tartják, akkor ö, erről tenni kell, tehát mi a megfelelőségi határozatokat támogatjuk, ahol az EDPS-nek konzultatív szerepe ö, lenne, ez lenne ugye az első a kapcsolatban. Másik kérdés pedig, hogy mennyire folyunk bele a kereskedelmi tárgyalásokba. Ebben a kontextusban nem konzultálnak velünk, ha nincs hatás az adatvédelemre. Ha van, akkor az már a mi asztalunk, és ki kell kérni a véleményünket. Volt rá eset, hogy viszonylag korán, a tárgyalások menetében viszonylag korán konzultáltak velünk, és ez volt az eset a DG Home részéről. És betartottuk a, a bizalmas dokumentumokra vonatkozó eljárást. De a kereskedelmi megállapodásra vonatkozó mandátummal kapcsolatban nem kérték ki a véleményüket. 2010-ben véleményt adtunk ki a saját kezdeményezésünkre, az akta tárgyalásokkal kapcsolatban a 41-es cikk kettes pontja szerint a szabályzatunkban. 2012-ben, amikor az akta tervezet megjelent a sajtóban, akkor egy második véleményt adtunk ki saját kezdeményezésünkre. Nem régiben, ami a digitális kereskedelmet illeti, viszonylag korán hivatalosan nem vontak be minket ebbe a folyamatba, csak informálisan. És az is csak azért, mert a tagország felhívta a figyelmünket erre az anyagra. Tehát úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha a jogalkotók megerősítenék az LDPS szerepét, amikor az kereskedelmi megállapodásokat tárgyaljuk elnök. Köszönöm szépen, és akkor Ehm, Linár asszonynak adom meg a szót, hogy zárja le. Köszönöm szépen ezeket az elhangzottakat. Ehm, az érintettekkel már beszéltünk, és ehm, már várom az együttműködést, örülök neki. Vannak kérdések, amiről beszélni kell, de ahogy a kollégám is mondta, a parlamentnek, nekünk, mint az Európai Parlamentnek érdekünk, hogy jó álláspontunk legyen, és remélhetőleg egy széles többséggel tudunk ebben a kérdésben is együttműködni. Köszönöm szépen, hogy az elnök úr a, a jele, véleménytervezettel kapcsolatban nagyon jó vitát folytattunk. 25-én lesz a megvitatása szeptemberben, és vélhetően 28-án így megkapjuk a módosítókat, és akkor november 22-23-án kerül sor az inte szavazásra. És akkor most kerül sor a szavazásra. Kérem mindenkit, hogy készítse ki az elektronikus szavazókártyáját. Köszönöm. Colleagues, uh, please uh, take your seats. We'll start in a second. Kérem kollégák, foglaljanak helyet, nem sokára kezdjük a szavat. Mr. Chairman, can we get on with this, please? Oh. Yes. Um... Kérem, kezdjük a szavazást, elnök úr. Az elnök. Igen, természetesen. Once your colleagues have all sat down. Hogyha mindenki a kollégáink közül szépen elhelyezkedett, kérem, hogy foglaljanak helyet, kezdjük a szavazást. Okay, colleagues. Kedves kollégák! Okay. So we begin with the, uh... Két jelentésről kell szavaznunk, mind a kettőnek ezek úr az előadója. Először a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésről szavazunk. Úgy látom, hogy eh, még eh, nem találták meg a fegyelmezett több önmagukat így nyár után de kérem, hogy csendesedjenek el, álljanak készen, remélem, hogy mindig készen állnak egy jó kis szavazásra. Okay. Uh, okay. Okay, colleagues, everyone's ready. I know some people want to get started. Tud, látom, hogy valakinek sürgős, úgyhogy azért kezdjük el a szavazást az általános költségvetésről. Szavazunk tehát a 2018-as pénzügyi évre nézve. Jezek úr az előadó. Első bekezdés, első kompromisszum, megnyitom a szavazást. I know it's been a long summer. Tudom, hogy hosszú volt a nyár, de elmagyarázom, hogyan kell szavazni, mutató ujjal zöld gombot nyomunk, és kész is. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Compromise 2A. Okay, colleagues, compromise 2A, the vote. 2A kompromisszum, megnyitom a szavaz. Okay, everyone's quite slow today. Lezárom a szavazást. It's carried. Compromise 2B. 2B, megnyitom a szavazást. Meg... Lezárom a szavazást. Carried. Elfogadtuk. 11. módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, hát látom, hogy nagyon hosszú volt a nyár, és nagyon elengedték magukat. 12-es első rész, megnyitom a szavazást. 12. módosító első rész, lezárom a szavazást. Elutasítva. 12. második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 13. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 15. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 16. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 18-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 19. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 30-as, megnyitom a szavazást. Elnézést. Az elnök javítja magát. 26-os módosító, megnyitom a szavazást. 26. módosító. Lezárom a szavazást, elutasítva. 27, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 28, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 29, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 30. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 31. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 39, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 40. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 41. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 42. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 43. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 44. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 45, első rész. Nem, a második részről szavazunk először. Megnyitom a szavazást. Az elnök elnézést kér. Mégiscsak kezdjük előről. 45. módosító első rész. Elnézést, ez már a második melléfogásom volt. Így az elnök. Lezárom a szavazást. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 45. harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 46. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 48 első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 48 második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A módosított szöveg egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 40 eh, igen, 9 nem szavazattal tartózkodás nélkül, és ezzel és szintén ezek úr előadóként jegyzi a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésről szóló jelentést Libe 6024, megnyitom a szavazást. A Libe 60-24-ről szavazunk. nyitva van a szavazás. Lezárom. Elfogadva. Libe 60 megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Libe 6001, megnyitom a szavazást. Close. Lezárom a szavazást. Carried. 6002, the vote is open. 6002, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. 6003, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 6012, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 6036, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 6048, vote is open. Megnyitom a szavazást a 6048-ra, lezárom, elutasítva. 6013, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6026, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 60-32, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 60-34, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 60-37, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 60-33, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 60-43, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 60-45, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 6018, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 6047, megnyitom a szavazást. Lezárom. Le, el, elfogadva 60, 25 megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 60, 27, lezárom, elfogadva. 6030, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 60-20, megnyitom a szavazást. Elnézést, 60-35 először. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 60-20, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6004, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 6005, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6006, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6007, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 6014, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 6008, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 6022, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6009, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6010, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6029, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. ...6023, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6042, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 6044, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6046, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6017, 6051, ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. 6050, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6016-49, ezek azonosak. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. Név szerinti szavazás a szöveg egészéről, a módosításokkal megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 41 igen, 9 nem szavazattal módosít tartózkodás nélkül. Jezsek úrnak gratulálok. Kedves eh, kollégák, a szavazás véget ért. Is there any other business, colleagues? Van-e valakinek egyéb napi rendi pontja? Köszönöm a mai türelmüket. Szeptember 4-én 3 órakor találkozunk. Köszönöm szépen, viszontlátásra.